energiatakarékossági kérdés. Ez nagyon jó, mert a következő ö, hozzászólás eh, Herbert az ö, úr hozzájárása ö, olajjelentési. Biztos úr, a januári gázválságnak egy pozitív következménye mindenképpen volt. Minden tagállamban felélénkült ugyanis az energiapolitikával kapcsolatos párbeszéd itt az európai parlamentben is sok szó esett különféle alternatv szálltási útvonalakról a tárolókapacitások bővtéséről vagy éppen az atomenergia jövőbeni szerepéről. az energiahatékonyság ügyének azonban méltatlanul kevés figyelmet szenteltünk. ezért is örülök annak hogy a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervekről szóló jelentés révén az elmúlt hetekben lehetőségünk nylt arra hogy megvitassuk ezt a kérdést az energiahatékonyság jelentősége abban rejlik hogy segtségével minden más eszköznél gyorsabban érhetünk el látványos eredményeket. amint arra nemrégiben andris piebalgs energetikai biztos is rámutatott csupán a műszaki berendezések készenléti állapotának uniós szabályozásával magyarország éves fogyasztásának megfelelő energiát lehetne megtakartani. nem lehet elégszer hangsúlyoznunk hogy az energiahatékonyság minden energiapolitikát érintő problémánkra gyógyrt jelenthet segtségével mindenekelőtt mérsékelhető európa harmadik országoktól való energetikai függősége. az energiahatékonyság mindemellett jótékony hatással lehet az európai versenyképességre és mérsékelheti a környezeti terhelést. nem feledkezhetünk meg arról sem hogy az energiahatékonyság javtása csökkentheti a leginkább kiszolgáltatott rétegek energiaszámlával kapcsolatos terheit. az egyes tagországok adottságai és lehetőségei valamint az általuk meghozott intézkedések között természetesen nagy különbség van ezért jó döntésnek tartjuk hogy a two thousand and six ban született szabályozás értelmében minden tagállamnak nemzeti cselekvési tervekben kell összefoglalnia az energiahatékonyság ügyében tervezett intézkedéseket. az előttünk fekvő jelentésben igyekeztünk általános következtetéseket levonni az emltett akciótervekkel kapcsolatban. egyúttal célunk volt az is hogy meghatározzuk milyen jövőbeni lépésekre van szükség az uniós jogalkotásban engedjék meg hogy ezek után kiemeljem a jelentés pár fontosabb elemét. először is az európai bizottságnak erélyesebben kell fellépnie a nemzeti cselekvési tervek késedelmes elkésztése ellen. egyúttal tüzetesen meg kell vizsgálni hogy az egyes dokumentumokban szereplő tervek megfelelnek e a tagállamok gyakorlati lépéseinek. több cselekvési terv alapvető hiányossága ugyanis hogy köszönő viszonyban sincs az adott kormányzat politikájával. másodsorban meg kell erősteni az energiahatékonyságra elkülöntett pénzügyi forrásokat uniós és tagállami szinten egyaránt. a gazdasági válság következményeként ma csak kevés európai állampolgár engedheti meg magának hogy energiahatékonysági beruházásba kezdjen éppen ezért mihamarabb ki kell terjeszteni a létező energiahatékonysági támogatási programokat. ezzel összefüggésben a következő hétéves közösségi költségvetésben sokkal hangsúlyosabb szerepet kell kapnia az energiahatékonyságnak és az érdemi előrelépést szolgálhatják az adókedvezmények is. harmadsorban az európai uniónak folytatnia kell az energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályalkotást. úgy vélem hogy az európai bizottság javaslatai jó irányokat jelöltek ki ezen a téren. az épületek energiahatékonyságára vonatkozó szabályozás szigortása jelentős megtakartást eredményezhet például. negyedjére a tagországok kormányainak úttörő szerepet kell vállalniuk az energiahatékonyság fejlesztésében ennek a törekvésnek egyrészt kiterjedt tájékoztatókampányokban kell tükröződnie hiszen a fogyasztók csak akkor fognak energiahatékonysági beruházásokba kezdeni ha tisztában vannak az általuk nyerhető előnyökkel. tisztelt elnök úr befejezésül még egy gondolat úgy vélem hogy az energiahatékonyság ügyét a gazdasági válság idején sem szabad másodrendű kérdésként kezelnünk. már csak azért sem mivel az energiahatékonysági beruházások új munkahelyek százezreit teremthetik meg európában márpedig a tömeges elbocsátások évében azt hiszem hogy ez korántsem mellékes szempont. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, képviselők. Üdvözlöm, hogy a parlament plenáris ülése többek között azzal is foglalkozik, hogy milyen cselekvési tervet fogadott el a bizottság az energiahatékonyság növelése érdekében, és eight ban is volt egy ezzel kapcsolatos kommunikáció. Van egy részletesebb munka is ezzel kapcsolatban, amely tavasszal jelenik majd meg. én élnék a lehetőséggel, hogy köszönetet mondjak Gyurk Andrásnak, a raportőrnek, és köszönet illeti az Ipari Bizottságot is az Európai Parlamentben ezért az értékes vitáért és hozzájárulásért. Az elmúlt években a bizottság világosan kifejtette, hogy az energiahatékonyság abszolút prioritás az Európai Unió energiapolitikájában, és egy nagyon fontos része a 320-as cél elérésének. Tehát ezek a nemzeti tervek központi szerepet játszanak az energiaszolgáltatások, a végfelhasználás hatékonyságának a növekedése, tehát prioritás a tagállamoknak, be kell mutatniuk, hogy hogyan akarják a gyakorlatban megvalósítani a céljaikat. Az eredeti határidő ezzel kapcsolatban 2007. június 30-a volt, de hát tudják, hogy sok tagállam nem fogadta el erre az időpontra ezt a tervet a elmúlt év júniusáig. A munkának ebben a fázisában a bizottság elvégezte az értékeléseket, elküldte az értékelést a tagállamoknak a follow-up is megtörtént, számos bilaterális találkozóra került sor, és több tagállam kifejtette, hogy javítani szeretnék az elkövetkező hónapokban ezeket a célokat. Az ITRE bizottság is megjegyezte, hogy az első nemzeti tervek már bizonyították, hogy ez egy nagyon hasznos dolog volt. Sok tagállam első alkalommal készített el átfogó tervet az energia hatékonyság növelése és az energia megtakarítás témakörében. Az energiaszolgáltatásról szóló irányelv ö, szerint a bizott, és ezt a bizottság novemberi közleményében és egyéb megállapításaiban is kifejtette, hogy a tagállamoknak szélesíteni kell ezt a tevékenységet. Új energia megtakarítási tervre van szükség amely jobban fókuszál az arra, hogy hogyan tudunk segíteni a tagállamoknak, a polgároknak, a vállalatoknak abban, hogy energiát tudjanak megtakarítani költséghatékony módon. A jelentés sürgeti a bizottságot, hogy kötelező célokat határozzon meg. A 20%-os cél a primér energia megtakarításban nem kötelező, ezt tudjuk de mi úgy gondoljuk a bizottságban, hogy az éghajlat és energia csomaggal együtt, valamint a második stratégiai energia felülvizsgálattal elérhető lesz a 20% Gyürk úr. Helyesen hívta fel a figyelmet, hogy a válság idején ennek a kérdésnek különleges figyelmet kell szentelni. Ezt a bizottság is felismerte november 26-án elfogadott gazdaság serkentő programjában, és tekintettel van a kis és középvállalkozásokra is, az épületek hatékonyságára és a különböző renoválási tervekre összességében. Szeretném azt mondani, hogy a bizottság mandátuma alatt a bizottság kötelezettséget vállalt az energiahatékonyság növelése mellett. Az új technológiák komoly lehetőséget biztosítanak a fenntartható fejlődés biztosításához. Az energiahatékonyságnak túl, az energiahatékonyság túlmutat az energiapolitikán pozitív hatása lehet az európai gazdaságra összességében. Munkahelyeket teremt, elősegíti a gazdasági növekedést, növeli a versenyképességet, és ez az, amit ezekben a nehéz kihívásokkal teli időszakban el kell érnünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. A szavazásra holnap 10 óra 30 után kerül sor. Végezetül pedig Rosa Migueles Ramos asszonynak a jelentése következik, az alkalmazott kutatás a közös halászati politika területén. Köszönöm szépen, elnök úr! A fény kérdés